paraggal az Erasmus Plus és egyéb szakoktatás és képzési mobilitás támogatásnak más eszközei. Az előadó kopszolt négy percben. Ez a jelentés egy kezdeményezésből származik, tehát ez egy saját kezdeményezésű jelentés az Oktatási Bizottság részéről és hozzájárult a munkához a Foglalkoztatási Bizottság is. Ez eredmény eh, megmutatja, hogy milyen pozitív volt ez a kiegészítő jelleg a munkában. Pozitív megoldásokat kínál fel az eh, a jelentés egy olyan eh, egyenletre, amit nagyon nehéz megoldani, az oktatás, az, a gyakornokság és a nagy munkanélküliség problémája. Nagyon messze vagyunk még a megoldástól, és attól, hogy a célegyenesbe érjünk a célok megvalósításában, de a 2020-as stratégiának is része ez, olyan, mintha inkább eltérnénk ezektől a céloktól, nem közelebb kerülünk hozzájuk. Az Erasmus Plus programról szól ez a jelentés. Ez a szakképzéssel és a tanonc szerződésekkel foglalkozik. Szól a szerződés, szól a jelentés a hiányosságokról, a reform és az alkalmazkodás feladatairól. Az Erasmus Plus sikere vitathatatlan el kell mondani világosan, a mobilitás egyenlő az alkalmazhatósággal, a foglalkoztathatósággal. Ezzel rögtön megnyerünk több csatát is. Az Európai Bizottság és a tagállamok felismerték ennek a problémának a sürgető mi voltát. A javaslatot szeretnénk konkretizálni, kibővítve az a mobilitás eszközeit, hogy valódi európai kereteket kapjon ez a kezdeményezés. El kell fogadni kiegészítő intézkedéseket az Erasmus Plus program mellett, a, szo a szociális alapból, megfelelően növelni kell a, az erőforrásokat, hogy a szakképzésben résztvevők nehézségeire választ tudjunk adni. áthidalva a nyelvi akadályokat, és segítve a diákok fejlődését, szakmai és nyelvi fejlődését. Új igazgatási modellekre, új sikermodellekre is szükség van, hogy az Erasmus Plus programnak több lehetőséget adjunk ezen a területen is. El kell gondolkodni eh, regionális ügynökségek, konzorciumok létrehozásán, és eh, közös oktatási, foglalkoztatási programok létrehozásán kell dolgozni. Ki kell eh, bővíteni a tanulmányi programokat, a szakképzési programokat, és ezt minél hamarabb meg kell tenni, az Európaszt, a BET eszközt, erről szól, az, ez, erről szól a jelentés is, és ami a tanárok szerepét illeti, ez is nagyon lényeges a siker szempontjából. az Erasmus programon belül az Erasmus Plusnak meg kell az elnök közbevág, kérem, zárja le a felszólalását. Rendben. Köszönöm szépen. Äh, Köszönöm szépen. A Kejci eljárás következik. Nagy számban jelentkeztek, de a szocialisták és a néppártiak kapnak két szemét, és a többi frakció egy-egy hozzászólót. Kérem a megértésüket. Bocskor Andrea az első egy percben. Először is szeretném megköszönni a jelentéstevőnek a színvonalas jelentést, nagyra értékelem a munkáját. A tanulási és képzési mobilitás nagyon fontos egyrészt a személyes fejlődés, a fiatalok társadalmi beilleszkedése, a munkaerőpiaci versenyképesség az interkulturális környezetben végzett munkához való képességek fejlesztése szempontjából mindez része a minőségi oktatásnak és a foglalkoztathatóság elősegtésének. a nem formális és az informális tanulásnak valamint a szakképzésnek fontos szerepe van az élet hosszig tartó tanulás folyamatában illetve azon kihvások kezelésében mint a korai iskolaelhagyás a neet fiatalok nagy száma a munkanélküliség az erasmus program sikeresnek bizonyult viszont az eddigi eredmények azt mutatják hogy teljes mértékben nem használták ki az összes lehetőséget gy továbbra is ösztönözni kell a mobilitást a szakképzés területén. a nagyobb mobilitás esélyesebb foglalkoztathatóságot vonz maga után a munkaerőpiaci eltérések azt jelentik hogy minél előbb cselekednünk kell nagyobb szinergiára van szükség az oktatásügyi rendszerek és a munkavilága között. köszönöm. Köszönöm szépen. a következő Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az oktatás továbbra is minden európai állampolgár alapvető joga, függetlenül attól, hogy honnan származnak. Ezt nem szabad korlátozni, nem szabad akadályozni. A programok és kezdeményezések gördülékenyen kell, hogy működjenek, amely programok lehetővé teszik a munkaerőpiacon valami való résztvételt. Az Erasmus Plus egy sikerprogram, a bizottságnak biztosítania kell a mobilitási fellépésekhez való egyenlő hozzáférés minden kategória számára, minden lakossági kategória számára. Tiszteletben kell tartani a nemek egyenlőségét, és minden programhoz egyenlő hozzáférést kell biztosítani, gondolok itt a technikai programokra is. Össze kell fogniuk a tagállamoknak, a nyelvi és kulturális akadályokat le kell törni azért, hogy jobban működjön a mobilitás a fiatalok számára, az oktatók számára, és a tudás megfelelő átadásra kerüljön. Köszönöm. Köszönöm, szépen. Maria szól egy percben. Maria szóra, épp most szóltam. Igen, tisztelt elnök asszony. 2014. januárja óta az Erasmus Plus a szakképzésbe is bekerült 15 millió és 4 millió embernek kívánok lehetőséget adni arra, hogy más európai országba menjen, hogy a előmeneteli lehetőségei javuljanak és adott esetben bepillantást nyerjen más országba is. De hát itt figyelembe kell venni, hogy milyen lehetőségei vannak az egyes országoknak. Nagy az egyensúlytalanság az országok között, például a munkanélküliség kérdésében. Nálunk 24 százalékos a munkanélküliség, és 49 százalékos a fiatalok körében. Itt óriási megtakarít, megszorítási program áldozatai vagyunk éppen Görögországban ezért az Európai Uniótól kérnénk plusz összegeket mindenek azon országokra nézve, ahol nagy a munkanélküliség. Jiménez Parat kolléganő egy percben. Distinguido presidente, estimados colegas. Elnök asszony, kedves kollégák! Az Oktatási Bizottság pozitívan tekinti Beregál úr jelentését, Meglepett, hogy módosító javaslatot nyújtott be egy olyan kérdésben, amelyet elutasította a bizottság. Az Erasmus Plus nagyon fontos program, amely kiegészíti a hivatalos iskolai rendszereket, de a dokumentumok fordítása nem jelent problémát az állampolgárok számára. A gazdasági forrásokat nem feltétlenül fordítási bürokráciára kell fordítani, ez nem hasznos. Meg kell tanulniuk a fiataloknak a többiek nyelvét, és nem szabad, hogy beszoruljanak egy olyan szűk térbe, amelyet a saját kultúrájuk nyelvük határoz meg. Köszönöm szépen, Isabella de Nolfi. Egy percben szintén. Régi. Tisztelt kollégák, tisztelt elnök asszony! A jelentésnek vannak pozitív aspektusai, azonban nagyon szerényen fogalmaz, amikor az eszközök kudarcáról beszél. Én gondolok itt a fiatalok munkanélküliségére, különösen Dél-Európa térségére, hiszen itt a munkanélküliségi ráta elfogadhatatlan még mindig. Ezen kívül Látjuk, hogy egyre nagyobb, nagyobbak a különbségek a fiatalok foglalkoztatását illetően, illetve a szociális védelmi juttatásokat illetően. Nagyon sokan ö, elhagyják az iskolákat, nagy a lemorzsolódás, és azt hiszem, hogy jelentésre nem tér ki megfelelően. Az emberi ö, jogokat, illetve az oktatáshoz való alapvető emberi jogot meg kell védeni erre nagyobb figyelmet kell szánnunk. Nem csak a, a megszorító intézkedésekre kellene összpontosítanunk, hiszen láttuk azoknak az eredményeit. Ott van a fiatalok Youth Guarantee, a fiatali garancia eszköz, ennek ezt is megfelelően kik lehet volna aknál. Maragall előadó úr egy kék kártyát jelzett. Elfogadja a kérdését? Nem kék kártya, hanem Jiménez Lábrez asszony felszólása ellen, szerettem volna tiltakozni, sajnos erre túl késő van, mondja az elnök asszony. Folytatjuk a kegyviai eljárással. Dominik Bild asszony. Parancsoljon egy percben. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Az Erasmus plus jelentés kielégítő. Örülök annak, hogy a kollégák a az általam benyújtott realista javaslatokat elfogadták, ez pedig a megfelelő szakmai oktatás értékelésére vonatkozott. A mobilitás rendkívül fontos, de ez nem feltétlenül oldja meg a fiatalkori munkanélküliséget. Ehhez megfelelő intézkedésekre, józan intézkedésekre van szükség, megfelelő oktatásra, illetve az megfelelő irányozottságára. Szeretném fölhívni a figyelmet, hogy a bizottság és a tanács jelentése kapcsán azt látjuk, hogy a 15 éves korosztályban nagyon jelentős számban vannak önök, akik nem tudnak megfelelően olvasni, illetve nem tudnak megfelelően számolni. Az Erasmus Plus előirányozza a kormányközi együttműködést, és továbbra is szeretném hangsúlyozni, hogy ez tagállami kompetencia. Az elnök félbeszakítja a hozzászólót, mondván, hogy lejárt az ideje. Mikaela Sojdrova, asszony. Köszönöm szépen. Igen, tisztelt kollégák, azt hiszem, abban valamennyien egyetértünk, hogy az Erasmus az alapvető eszköz a közös célok elérésének ezen a területen, a munkanélküliség, az esélye, egyenlőség, az esélyek javítása, hogy a gyerekek színvonalas oktatást kapjanak, méghozzá minden gyerek. Ez az alapvető céljaink és fontos céljaink. Ez a jelentés, ami elkészült, konstruktív és kritikus egyben felhívják a figyelmet arra, hogy a hatékonyságot helyezik az előtérbe, de ehhez prioritásokat kell kijelölni. Nyilvánvalóan biztos úr is tudja, hogy a színvonalas képzés kulcsa a tanár és a diák motivációja. Ezért aztán gyakorlatorientált programokra van szükség, nyelvoktatásra, vállalkozói ismeretekre, és alacsony adminisztrációra van szükség. Nos, hát némi zavar van a listámon a szocialisták és demokraták nevében, de az ALDE és az ECR nevében is valaki hozzászólhat még, mert zavarodtak a dologba, a többi frakciótól aztán más nem is jelentkezett. Julie volt. Parancsoljon. Uh, thank you very much, Madam President. Köszönöm szépen, elnök asszony nagyon nagy örömmel látom ezt a jelentést, már csak azért is, mert a munkám nagy része a politika előtt fiatalokhoz kapcsolódott. Pontosan ezt a fajta cseretevékenységet szerettem volna akkor is ösztönözni. Olyanokkal dolgoztam, akik a formális felsőoktatási programban nem vehettek részt. Egy kis történettel szeretném folytatni. 2014 nyarán Egyesült Királyságbeli orosz, ukrajnai és román fiatalokkal dolgoztam. Mindannyian két hétig egy helyen voltak, hogy az Erasmus programban részt tudjanak venni. Ez akkor volt, amikor Oroszország és Ukrajna háborúban álltak egymással, de ezek a fiatalok tanultak egymástól, és megtanultak békében élni, nem háborúztak sokkal több ilyen programra és projektre van szükség, hogy rá tudjunk mutatni, hogy hogyan tudunk együtt élni jobban. Köszönöm. Köszönöm szépen. Tomásics asszony egy percben. Erasmus Plus je váž... Köszönöm szépen. Az Erasmus Plus egy rendkívül fontos program, hiszen azon állampolgárok számára, akik jobb munkalehetőséget keresnek, lehetőséget biztosít arra, hogy más környezetben tanuljanak, más országban. Ezzel a más országok üzleti gyakorlatát elsajátítják, illetve idegen nyelvet tanulnak, ezzel versenyképesebbé válnak a nemzetközi piacon, nem korlátozódnak a helyi piacra tehát. Ez a program fontos, hogy hozzáférhető legyen és a különböző rendszerek együttműködését, illetve át mobilitását biztosítani kell. Átjárhatóak kellenek, hogy legyenek ezek a rendszerek. Nem szabad ez, azonban ezeket a programokat ideológiai elemekkel terhelni, nem szabad a kisebbségi csoportokat diszkriminálni. a Navracsics biztos úr, parancsoljon elnök asszony, kedves képviselőhölgyek és urak. Az elnök, elnézést, elfeledkeztünk még egy felszólalásról, elnézést még egyszer. Akkor hallgassuk meg eh, Jakovsics urat. Htio bih istaknuti kako je Erasmus plus jedan od onih odlinih programa koja... Köszönöm szépen. Eh, valóban az Európai Uniónak kiváló programai vannak, azonban hallottuk azt is, hogy a megvalósítás terén vannak nehézségek bizonyos ágazatokban. Azt látjuk azonban, hogy az Erasmus Plus és más ehhez hasonló programok segítenek a fiataloknak az új készségek elsajátításában. Hangsúlyozni kell azonban azt, hogy a programok versenyképességét fokoznunk kell, képezni kell a tanárokat, és nagyon fontos, hogy ezek az elemek beépüljenek a programokban. Azt hiszem azonban, hogy a programnak azon része, amely a kisebbségekkel foglalkozik, rendkívül fontos. Rendkívül fontos ez az európai identitás kialakításához. Az európai identitás létezik, akár tetszik ez nekünk, akár nem. Und nun ist tatsächlich, Herr Kommissar. És most valóban Navracsics biztos úr kap szót. Köszönöm, A bizottság üdvözli az Erasmus Plus-szal kapcsolatos jelentést a élethosszígtartó tanulás összefüggésében. Az e- jelentéstevőnek köszönetet mondok a munkájáért. Teljesen egyetértek a véleményével, vagyis, hogy az Erasmus Plus program hozzájárul a sznvonalas oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz, a, az állampolgári ismeretek tökéletesítéséhez. Sokak számára, különösen akik rosszabb szociokulturális körülmények közül származnak, ez lett az első alkalom, hogy hazájukat elhagyják, és egy másfajta valóságot megismerjenek. A jelentés gazdagon értelmezi, értékeli a kihívásokat és az előnyöket. Az előnyökből nagyon sok van az képzésben és gyakornoki képzésben résztvevők új szakmai tudást szereznek, amely hozzájárul otthoni képzésükhöz, javul önbizalmuk, motivációjuk, a készségeik sokszínűsége, az alkalmazkodó készségű, kommunikációs, nyelvi és interkulturális tudásuk. Ez mind előny lesz számukra a munkaerőpiacon. A kihívások olyanok, mint a kis mobilitás, pénzügyi források szűkössége, nyelvi, kulturális korlátok, szegényes képzés otthon és jogi akadályok. A bizottság tudatában van a kihívásoknak is. Megpróbálok némelyikre reagálni most ebben a kis időben. A bizottság már létrehozott egy logisztikai és szervezeti keretet, amelynek célja, hogy a mobilitás sikeres legyen mindenki számára, minden érintett számára. Az e Erasmus Plus mobilitási kartája tartalmazza az erre vonatkozó feltételeket a szakképző intézmények számára. És különböző stratégiákat is kidolgoztunk. Az iskolák közötti hálózat építés, amely a szakképzési mobilitási kartát építi fel, és így lehet megfelelő helyeket találni a fiataloknak a vállalkozásokban. Azután a közvetítők is, mint például a kereskedelmi kamarák, társulások, helyi hatóságok, amelyek javítják a logisztikát, és a szakképzési mobilitás működőképességét. A bizottság mindig is prioritásnak tartotta, hogy a fiatalok számára lehetővé váljon az ilyen programokban való résztvétel, résztvétel még hogyha különös igényekkel rendelkeznek is. Ezeket a programokat folyamatosan alakítjuk, a kérelmezők igényeihez, és megpróbáljuk leegyszerűsíteni az igénylési eljárást. A nemzeti ügynökségekkel közösen dolgozunk ezen, hogy az informatikai eszközöket úgy alakítsuk ki, hogy ez megfeleljen a résztvevők igényeinek. A bizottság szorosan együttműködik a nemzeti ügynökségekkel, biztosítandó a programok legnagyobb láthatóságát. Szociális média kampányokat is indítunk nemzeti és európai szinten, úgy, mint a e, Women Business kampány, amelynek célja, hogy minél több vállalkozást vonjunk be ezekbe a transnacionális gyakornoki programokba. Végül pedig e, a nyelvi felkészültség. A befogadó ország nyelvének ismerete természetesen fontos sikertényező, különösen olyan gyakornokok számára, akik még nem tudnak jól az adott nyelven. A program segít nekik, hogy leküzdjék ezeket a nyelvi korlátokat, például nyelvi kurzusokat és egyéb interkulturális felkészülési kurzusokat nyújtanak. Az Európai Parlament hozzájárul a szakképzési mobilitás minőségéhez, Maragall úr és Ertősz úr is említette ezeket a programokat. Forrásokat biztosítunk az akadályok leküzdésére. Ez megfelel a szakpolitikai prioritásainknak, hogy a munkahelyi tanulást elősegítsük, és hogy a fiataloknak jobb esélyeket adjunk a munkaerőpiacon. Azzal zárnám le, hogy nagyra értékelem az Európai Parlament szerepvállalását, amivel javítani szeretnék a szakképzés minőségét, mennyiségét. A bizottság ugyanezekért a célokért dolgozik, és eh, nagyon eh, nagy várakozásokkal tekintek az együttműködésünk elébe. Köszönöm szépen!